There's only one, one place for me. Yes. na sali. Proszę, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Kedves képviselőtársaim, kollégák, hölgyeim és uraim, foglaljanak helyet. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, legyenek szívesek helyet foglalni a plenáris teremben. Elkezdjük ülésünk munkáját. A plenáris ülést megnyitottnak nyilvánítom. 2010 márciusában függesztették, felregesztették be az ülést. Az előző ülés jegyzőkönyve rendelkezésre van-e észrevétel a jegyzőkönyve?